Well, now that Mrs. Ruler is here, we can definitely start. Cause... Azt hiszem, most már kezdhetjük. Ruler asszony itt van, mert rendszeresen itt van, úgyhogy a Campos úr is így gondolja. Nagyon örülök, hogy Beár asszony, aki a jelentés készítője, aki vezeti a ma délutáni vitát jelen van. Ezen kívül szeretnék üdvözölni egy igen erős csapatot a Szangor főigazgatóság részéről, Nem tudom ki a két főnök, de mindenkit szeretettel üdvözlök. Úgyhogy folytatjuk a vitát két nagyon fontos véleményről. Mielőtt rátérnénk erre azonban, egy fontos bejelentésem lenne azok számára, akik az interneten követnek minket, gondolom az orvosi körökből is, de ma reggel kaptuk a hírt, hogy Neven Mimics urat nevezték ki a fogyasztóvédelmi biztosi posztra Horvátországból, hiszen Horvátország július 1-én csatlakozik hivatalosan az Európai Unióhoz. Azt hiszem, hogy nagyon jó választás, biztos lesz meghallgatás, de néhány héttel ezelőtt néhányan voltunk Horvátországban, és találkoztunk vele, és megbeszéltük azt, hogy milyen témákkal szeretne foglalkozni. Úgyhogy a mi feladatunk lesz itt ebben a szakbizottságban, hogy meghallgatást szervezünk, úgyhogy minél előbb megpróbáljuk megszervezni, és nyilván tájékoztatjuk is a képviselőket erről. Úgyhogy nyilván hallani fognak erről tőlem. Nos, akkor véleménytervezetről fogunk vitát folytatni. A környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági ö, szakbizottságban Rod Berent asszony az előadója. Az egyik az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, ez átdolgozása a jelenlegi irányelvnek, illetve az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről. Tudom, hogy Bera asszony nagyon sokat dolgozott ebben a témában, úgyhogy De Campos professzort is megkérem, aki árnyék jelentés készítő, hogy aztán majd szóljon hozzá. Paranova asszonyt nem látom, de lehet, hogy jön, Rúra asszony szintén árnyékjelentés készítő, illetve Esti Fox úrtól, a mi frakciónk árnyékjelentés készítője is elküldte írásban hozzászólását, úgyhogy akkor most már további késekedés nélkül át is adom a szót Bera asszonynak. Köszönöm elnök úr a szót. Kedves kollégák! Először is Szeretném üdvözölni a bizottságot, hogy jelen van körünkben, és üdvözlöm a titkárság tagjait is. Tekintettel arra, hogy nem túl sok időnk van, és rendkívül komplex a téma, a lehető össze, jobban szeretném összefoglalni a témát. Nos, először is az első rendelet hatájáról szeretnék beszélni. Szerintem az esztétikai kérdésekről kellene először beszélni. Ezek nem orvosi eszközök, de pontosan olyan a felhasználási körük, mint például a színes kontaktlencséknek, vagy pedig a, az implantátumoknak, amelyek a melműtétek után kerülnek behelyezésre. Nos, Szerintem problémás a szöveg, hiszen nehéz aktualizálni többek között. Vannak olyan nem invazív technikák, mint például az ultrahang, illetve a rádiófrekvenciák, nincsenek benne, pedig benne kéne, hogy legyenek. Úgyhogy egy konkrét definíciót szeretnék javasolni, amely mindent lefed. Szeretném pontosítani még ezt a definíciót annak érdekében, hogy logikusan kapcsolódjon bizonyos termékekhez, mint például a fülbevalókhoz, de majd vissza szeretnék térni erre. Tehát inkább definíciót szeretnék, nem listát. Aztán az osztályozási szabályokra térnék át. Csak egy-két finomítás a 19-es és 21-es szabály vonatkozásában a hetedik mellékletben, annak érdekében, hogy olyan termékek, amelyek elvileg semmiféle jelenlegi veszélyt nem jelentenek, ne kelljen szükségtelenül nehézkes eljárás keretén belül dönteni róluk. Ilyenek például az az orsprék, vagy pedig a fogsor, ragasztók, stb. Amíg nincs teljes harmonizáció ezen termékek, anyagok státuszát illetően, azt hiszem, hogy nem kellene ezt a szabályt törölni egyértelműen kell itt fogalmazni, vagy meg tudjuk indokolni azt, hogy megfelelő definíciót tudunk biztosítani számukra, vagy, és megállapítjuk, hogy nincs semmilyen kockázat, amit ezek képviselnének, akkor a harmadik kategóriába kerülnek, vagy pedig orvosi eszközök vagy gyógyszerek, ebben az esetben pedig a megfelelő irányelv fedi le őket ha nem tudjuk bebizonyítani, hogy orvosi célral használjuk őket, akkor semmi oka annak, hogy ennek tekintsük őket, és megfelelő módon kell eljárnunk ennek megfelelően. Ha az orvosi részt kívánjuk megerősíteni a jogalkotás terén, akkor egyértelműen kell nyilatkoznunk, hogy milyen jellegű kockázatokat képviselhetnek, és ennek megfelelően kell megint csak eljárnunk jogalkotás szempontjából. Nos, a 15. cikket illetően a javaslatban. Szerintem van egy szürke térség és jog hézag. Ha újra felhasználhatónak tekintjük őket, x alkalommal lehet őket használni, vagy pedig egyszeres felhasználhatónak, és akkor elvileg nem újra felhasználhatók. Azonban egyre több olyan termék van, amelyet csak egyszer lehet felhasználni, amelyek esetében elképzelhető, hogy újra felhasználjuk őket. Vannak olyan ö, ö, kórházak, amelyek például így járnak el. Gondolok itt egyes katéterekre, vagy elektrofiziológiai szondákra. Azt javasolnám tehát, hogy az egyszer használatos terminológiát tényleg valamilyen tudományos alapra helyezzük. Lehet, hogy csak egyetlen termékre tudjuk ezt vonatkoztatni, de elvileg nem biztos, hogy szükség van például a, a, gumi esetében, mert nem föltétlenül kell bebizonyítani, hogy azt nem lehet többször használni. Nyilván ezek csak egyszeri felhasználásra jók, akkor nem lehet úgy címkézni őket, hogy egyszer használatos, hanem azt kell ráírni a címkére, hogy egyszer használható céllal gyártották. Tehát nem kell bebizonyítani, hogy nem lehet többször felhasználni, amelynek esetében pontosítani kell, hogy hányszor lehet újra használni, hogyan kell sterilizálni, stb. Tehát, ha az újrafelhasználó, például egy kórház, vagy egy cég ehhez a használathoz akar fordulni, akkor biztosítania kell, hogy a jogi felelősség terheli a többször felhasználás esetén. de azért túl sok kötelezettséget nem szabad a gyártóra rónunk ebben a kérdésben. Nos, nézzük a kockázatos termékeket, 44-es cikk. Ez az egyik legvitatottabb része ennek a javaslatnak. Úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy itt egyértelmű a joghézag, egyre innovatívabbak a különböző terápiás termékek, amelyek megjelennek a piacainkon, például a szív műtétek esetén alkalmazott billentyűk, vagy pedig különböző implantátumok, amelyeket szívműtétek esetén használnak, nem föltétlenül rendelkeznek az egyes szervek megfelelő tapasztalatokkal ezek szerint. Nos, 80 olyan szervezet van, amelyet Európában értesíteni kell az ilyen jellegű termékekről. Azt gondolom, hogy gyakorlatilag különbséget kell tennünk különböző esetek között. Úgy, hogy alternatív rendszert szeretnék javasolni, Egyrészt meg kell erősíteni az olyan szervezetekkel szemben az értesítési elvárásokat, amelyeket a bizottság javasol, a jó gyakorlatot kell követni klinikai értékelés esetén, hogy a különböző Európában található szervezetek értékelései közötti különbségeket eltüntethessük. Úgyhogy ez lenne a garanciája annak, hogy az Európai Unió területén egységesen történik az értékelés. Az elképzelés az lenne, hogy európai szakértők foglalkozzanak ezzel, ezek tudnák értékelni a különböző legérzékenyebb orvostechnikai eszközök esetében a következtetéseket. A harmadik osztályban található nem implantátum jellegű mechanizmusokra gondolok itt, tehát volna egy olyan értékelés európai szinten, ahol a terméket bizonyos feltételek mellett lehetne elfogadni, hogyha mondjuk felírják őket, vagy a forgalmazást követően valamilyen módon nyomon kell követni őket, stb. Emellett a jó klinikai gyakorlat mellett, amelyet felállíthatnánk, ahogyan ez az eszköz fejlődik a használat során, és az adatok rendelkezésre állnak, lehetne következtetéseket levonni. Aztán, hogyha ezek az ajánlások megvannak, akkor már nem kellene az európai szakértők ellenőrzése alá kerülnie, hanem egy erre kijelölt szervezet klasszikus eljárását követhetné. Tehát nem kellene minden egyes terméket ennek alávetni, hanem a leginnovatívabbakat kellene csak megcélozni ezzel. Ez az alternatíva lehetővé tenni azt, hogy nem kellene túl nehéz rendszert bevezetni, túl sok adminisztratív teherrel, és az új megközelítés szellemét követni. Pontosan ezért is javasoltam azt, hogy legyen egy előzetes tudományos tanács a gyártók számára, annak érdekében, hogy gyorsan le lehessen mutatni arra, hogy mit várnak el a klinika értékelés során a terméktől, főleg a forgalmazás utáni szakban. Azt hiszem, hogy vigyáznunk kell arra, hogy ne legyenek olyan mechanizmusok, amelyek az innovatív ágazatokat gúzsba kötnék, és amelyek több ezer alkalmazottat foglalkoztatnak, és amelyek elsősorban KKV-kból állnak. Csak olyan orvostechnikai eszközökre gondoltam, amelyek rendkívül innovatív jellegűek, nagy kockázatot jelentenek, és ahol nem megfelelő még egyelőre az, e, az, a hagyományos úton az ellenőrzés és értékelés. Ez jó kompromisszum lenne. Nos, lezárva az orvostechnikai eszközöket, apró változtatásokat is bevezettem az új jogalkotói keretbe, amire szerintem szükség van tekintettel a termékek kényes voltára. Például a biztosítások terén azt gondolom, hogy tisztázni kell hogy mit kell lefednie a biztosításnak. Ami a korrektív intézkedéseket illeti, úgy gondolom, hogy szükséges lenne megállapítani a felelősség kérdését, hogy aztán ezt egyértelműen meg lehessen állapítani. Ami az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöket illeti, nagyjából a rendelet rendelkezéseit vettem át, szerintem ez megfelelő, kiegészítve néhány pontosítással, annak érdekében, hogy mindenfajta genetikus teszt is belekerüljön, amelynek orvosi célja van. Vitát folytatunk például arról, hogy mi a helyzet a DNS-sel, hogy érdemese rendeletben foglalkozni ezzel a témával, de szerettem volna először ezt megvitatni önökkel, mielőtt még belevettem volna ebbe a szövegbe, addig, amíg nincs még döntés ezen a területen. Nos, elnök úr, kedves kollégák, ezt szerettem volna elmondani. Well, thank you very much for your, uh... <clears throat> Köszönjük szépen. Bizonyára nagyon sok munkát fektetett ebbe, hiszen rengeteg módosító érkezett. És köszönjük, hogy megosztotta velünk a szakértelmét és jó, hogy sokat hallottunk most itt bevezetőként. Itt vannak az árnyék előadók, Kamp, Korea Campos úr, Pavanova kollégát is nagy örömmel üdvözlöm, tehát Korea Campos úrnak adok először szót. Köszönöm, Malcolm. Először is köszönetet mondanék Nora Bera kolléganőnknek, aki megosztotta velünk a szakmában szerzett tapasztalait és ismereteit, és egy nagyon kiadós elemzést nyújtott erről a helyzetről. Most angolul folytatom. Az európai folyamat, melynek keretében az orvosi eszközöket engedélyezik. jó jövő elé néz, amennyiben kellően rugalmasan tud működni, ezt a rugalmasságot meg kell őrizni. Az orvosi innováció lehetővé teszi, hogy gyorsan hozzáférjünk az új kezelési módokhoz. Emellett a meglévő gyengeségeket is kezelnünk kell, különösen a betegbiztonságot és a klinikai tesztelést. Ugyanakkor számos olyan orvosi eszköz van, ami bekerül a piacra, és innovatív, tehát több ilyen van, mint innovatív gyógyszer. Az orvosi eszközök nagyon mások, és az is eltér, hogy hogyan hatnak a szervezetre. Ezt figyelembe kell venni a piacra dobás előtti ellenőrzés során is. Egy központosított ellenőrzési, engedélyezési folyamat erőteljesebb akadályt képezhet a kis és középvállalkozások útjában, és nem feltétlenül javítja a betegbiztonságot a decentralizált rendszerhez képest. Egyetértünk a bizottsággal abban, hogy felügyeleti szerepet szán a központi hatóságnak bizonyos eszközök esetében. Azt gondoljuk, hogy az előadó véleménye túl messzire megy azzal, hogy közel centralizálna ezt a folyamatot. Ugyanakkor készen állunk arra, hogy alaposabban elolvassuk a javaslatot és kompromisszumot kössünk. Javasoltunk bizonyos módosításokat, hogy a az kezdeti javaslatok szűrésében szigorúbban lépjenek fel az értesített hatóságok. Jobb együttműködésre lenne szükség a nemzeti szabályozók között, és így lehetne jobban szem előtt tartani az értesített hatóságok ellenőrzését. Különösen a klinikai területen van szükség erre a szigorúbb ellenőrzésre nem minden értesítő hatóságnak lenne jogosultsága minden eszköz engedélyezésére, és be kell, meg kellene felelniük bizonyos követelményeknek, ez is hozzájárul a jobb biztonsághoz. A klinikai tanulmányok tekintetében, annak ellenére, hogy az orvosi eszközök esetében ezek nagyon másképp működnek, mint a gyógyszerek klinikai kipróbálása, mégis úgy gondoljuk, hogy még tovább lehetne erősíteni a szabványok alkalmazását a klinikai kutatásokban. És ezeket tükrözni kellene a rendeletben is. De a piacra bevezetés előtti tanulmányok, amelyek csak a hatóságot, hat, hatékonyságot mérik, azok számunkra problémásnak tűnnek, ugyanis hogyan lehet ezt mérni közvetlen használat nélkül? Ez lehetetlen szerintünk. A, az egyszer használatos eszközök vissza forgatása, ez egy nehézkes téma szintén, ahogy ezt már korábban is mondtuk. Ezeknek az előzetes feldolgozását hatékony biztonsági rendelkezésekkel kellene párosítani, és javítani kéne a nyomon követhetőséget, hogy az eredeti gyárból átkerüljenek a feldolgozóhoz. Ezt meg kell vizsgálni, mielőtt a javaslatot módosítani szeretnénk. Ami az Európai Orvosi Eszköz adatbankot illeti, ez az egyik kulcsfontosságú területe ennek a jelentésnek. Támogatjuk, hogy korábban erőteljesebben és hatékonyabban történjen ez a piacra bevezetés utáni ellenőrzés. Az orvosi eszközök tekintetében a központosított adatbázis szerintünk pozitív, javítani fogja az átláthatóságot és a nyomon követhetőséget. A szúrópróbaszerű látogatások normákat gyakrabban kell megejteni az eszközöket gyártó cégekhez. Ezek már engedélyezettek, de a gyakorlatban még nem történnek meg. Az egyik legfontosabb probléma az Európai Unióban mostanáig az volt, hogy a közösség nem fért hozzá a piacra vezetés előtt és utáni ellenőrzések eredményéhez. Erre azért lenne szükség, mert ez javítaná az átláthatóságot, különösen a döntéshozás során, illetve a szponzorok döntéseinek átláthatóságára. Ezt az üzleti titok megsértése nélkül is meg lehet tenni. A nyomon követhetőség és az adatbázis kereshetővé tétele fontos kérdés a független kutatók számára. És ez létfontosságú az átláthatóság és a köztájékoztatása szempontjából. Ez segíti az orvosi eszközök teljesítményével kapcsolatos ismeretek jobb terjesztését és a gyorsabb elismertetési folyamatot. Elnök úr, ez egy nagyon jelentős és nagyon nehéz vizsgálat, és a rendelet sem egyszerű feladat. Még nagyon sokat kell ezen dolgoznunk, és most csak az a feladatunk, hogy egy véleményt készítsünk, de talán segíthetünk abban is, hogy a végső döntésben segítsünk az illetékes szakbizottságnak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jó, hogy ilyen szakértelem áll a szakbizottság szolgálatára. Pavanova asszony szintén nagyon sokat tud erről a témáról, tehát most megadom neki a szót, hogy ő is beszéljen erről. Nagyon sok időnk van, ahogy láthatják, tehát most az egyszer azt mondhatom a kollégáknak, hogy beszéljenek csak ameddig szeretnének. Köszönöm, elnök úr, ez nagyon bátorító, de ez egy nagyon komplikált ügy. Sajnos nagy kár, hogy csak ennyien vagyunk a, a bizottságban, hiszen olyan nagy szakértelem összpontosul a mi szakbizottságunkban, az Envivel is jól együtt tudunk működni. És én is köszönetet mondanék az előadónak azért, hogy pontosította az IMCO hatáskörét, és azokra szorítkozott, nehogy az MV szakbizottság területébe is belekontárkodjunk. Bár vannak olyan kérdések, amelyek valószínűleg nehéz vitát fognak okozni a parlamentben, nem csak a két szakbizottság között, hanem az egyes frakciók és az egyes szakértő szakértők körében, nemzeti szinten is. Gondolok itt különösen arra, hogy meg kell -e erősíteni, és ha igen, akkor hogyan a piacra bevezetés előtti ellenőrzést. Berre asszony azt javasolja, hogy a hármas osztályú orvosi eszközök esetében kötelezővé kellene tenni ezt az ellenőrzést, míg az MV központosított piacra vezetés előtti ellenőrzést szeretne. A hármas osztályú orvosi eszközök esetében az EMA kezeli ezeket a, az engedélyezéseket. És akár mi lesz is majd a végső megoldás, azt gondolom, hogy Berre asszony javaslata lehet az a kis darabkája kirakósnak, ami segít a kompromisszum elérésében. Az értesítés és a prioritások meghatározása között kell egy egyensúlyt találni. Itt még kommunikációra lesz szükség, és meg, meglátjuk majd, hogy az IMCO tud-e a másik szakbizottsággal és az előadóval kompromisszumra jutni. De alapvetően támogatni tudjuk ezt a megerősített megközelítést és különösen az iparágon belül felmerül az a kérdés, hogy központosított eljárás, vagy értesítés és kötelező véleményezés legyen. Ez lehet, hogy késlekedést okozhat. El kell mondjam, hogy a betegbiztonság sokkal fontosabb, különösen ha azt a hosszú listát tekintjük, amelyen olyan esetek, olyan eszközök szerepelnek, amelyeket nem engedélyezett eh, az Egyesült Államokban az illetékes hatóság, és azokat eh, vissza kellett vonni az európai piacról, és eh, problémákat is okoztak ezek a termékek. Ezeket az eseteket is számításba kell venni, ugyanis a közegészségügyért is felelős ez az Európai Ügynökség. a biztonság területén máshogy kezelik ezt az egyes tagállamok. A személyzet szakértelméről és az értesítő hatóságról is beszélnünk kell, hiszen a legtöbb ügyben alvállalkozókat alkalmaznak, és nincsen belső szakértőjük. Ez problémákat okozhat, ugyanis az érdekütközés is szerepel a rendeletben, illetve annak a feltárása is valószínűleg meg kell majd erősítenünk még az átláthatóságot is. Aztán, ami a piacra bevezetés előtti ellenőrzést illeti, különösen a klinikai hatékonyság és hatásosság területén, nem csak a biztonság és a teljesítmény a fontos. Azt gondolom, hogy a teljesítményt jobban meg kellene határozni, ugyanis mostanáig nem volt egyértelmű, hogy mit jelent ez, vagy mit jelenthet ez. Ugyanis ez értelmezésbeli nehézségeket vet fel. Egy másik kérdés, amit azt hiszem még javíthatnánk, ez a hozzáadott érték bizonyítása. Nem csak az, az eszköz korábbi hozzáadása, hanem más eszközökkel való összehasonlítás tekintetében is. És ez később kihat majd a visszatérítésre és az eszközök használatára kórházakban és az egészségügyben. És ismét a piacra bevezetés előtti ellenőrzéshez kapcsolódóan el kell kerülnünk azokat az eseteket, amikor kétszeres ellenőrzés történik, vagy ami terhet ró az értesítő szervezetre. Valószínűleg hasznos lenne, hogyha a hármas osztályú eszközöket nem egészében tekintenénk, hanem lenne egy olyan alcsoport, ami, egy, ami alkalmasabb eljárást alapoz meg. Akár központosított, akár értesítés plusz kötelező véleménynyilvánítás lesz majd a végleges rendszer. És ezt még a biztonság értelmében még pontosítani kell. Jó lesz használni a nyilvántartás célra a most már létező adatbázisokat, és a nyomon követhetőség is nagyon fontos, nem is beszélve arról a számos esetről, amikor azért merültek fel problémák, mert az adatbázis és a nyomon követhetőség szenvedett csorbát. És teljesen egyetértek kollégámmal abban, hogy az innovatív orvosi eszközök meghatározását bele kellene foglalni a szövegbe. Ennek a pontosítását is meg kell még szövegezni és egy nagyon fontos kérdés a műszaki kritériumok kérdése. Meg kell határozni az alapvető kritériumokat, hogy kiszámíthatóvá tegyük a rendszert, de ez, ezt jobb lenne a végrehajtási aktusba beleírni, de a technikai kritériumokat rugalmasabban a delegált jogi aktusok körébe kellene utalni. És van még az újrafeldolgozás nagyon ellentmondásos kérdése. Ez nem egy széles körben elterjedt gyakorlat Európában, és meglehetősen ellentmondásos, egyes tagállamokban tilos is. Ugyanis egy egész iparág létezik arra, erre a célra, ezért lehet, hogy erről külön szabályzást kellene hozni. De az egyszer használatos eszközök, illetve az újrafeldolgozás tekintetén a, a jogszabályok néha átfedik egymást, vagy nem egyértelműek. És felmerül a felelősség kérdése is, hogyha probléma merülne fel. Hogyha egy orvosi eszközt egyszer használatosnak címkéztek fel, akkor azt így is kellene használni. Az újrafeldolgozást csak akkor kell lehetővé tenni, hogyha bizonyítást nyert az, hogy ez lehetséges, de nem olyankor, amikor konkrétan említésre került az, hogy ez nem alkalmazható. Az egyszer használatos eszközökkel többször élnek vissza, mint bármi mással, és egyre több ilyen eset van, ezeket pedig elemezni kell. Az iparág kereskedelmi célra különféle marketing technikákat használ, és olyan termékeket készítenek, amelyek nem egyszer használatosak, ugyanis bizonyos részei nem cserélhetőek, vagy nem kapcsolódnak össze, például kapcsolók, vagy az orvosi eszköz más részei. Tehát ez azért fontos, hogy az egész készlet miatt egy gyártóhoz kötődjön az ügyfél. Ezt még pontosítani kell, de ennek semmi köze az újrafeldolgozáshoz. És nem egyértelműen meghatározható, hogy ez teljesen egyszer használatos eszközről van szó, vagy részben újrahasznosítható sterilizálás után. Ezeket különféle jogszabályokban kellene megfogalmazni, ugyanis megvizsgálva a realitásokat és a tagállamok álláspontját, alig hiszem, hogy a többségük, amelyik eddig már betiltotta az újrafeldolgozást, most kész lenne megnyitni ezt a témát. És végül szeretném elmondani, hogy mi, különösen én, mint árnyékelőadó, és biztos, hogy a többi kolléga is meg fog tenni mindent, amit csak tud, hogy segítsük az előadót, és hogy megkönnyítsük mindannyiunk számára, akik az MV bizottságban dolgozunk, minél könnyebben tudjunk együttműködni a két bizottság körében, és szeretnénk elérni azt is, hogy az IMCO megfigyeléseit is figyelembe vegyék. Így meg tudjuk megvédeni az álláspontunkat, ugyanis erre megvan a nagyon jó okunk, kiváló előadónk van. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed again for some... Köszönöm szépen. Igen, nagyon értékes volt ez az előadás, Mr. Ura asszony. Szeretnék az előadónak, különösen Palanova asszonynak köszönetet mondani, amit elmondott, nagyon sokat segít nekem, mert nem vagyok szakértő, ezt be kell ismernem, más területen vagyok inkább felvértezve szaktudással, tehát azt gondolom, hogy a jelentésben említettek legnagyobb része a bizottság felelősségi körében nem igazán tartozik, tehát azt gondolom, hogy meghallgatva az előadótól származó módosítókat, azt mondanám, hogy talán a bizottság visszatérhet erre a kérdésre, és hogyha a hatásvizsgálat foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, amelyek a módosítóban szerepelnek, például az újrafeldolgozás, ahogy itt elhangzott, talán négy éve vagy hosszabb ideje volt annak, amikor vitát folytattunk az újrafeldolgozásról, és ez egy nagyon nehéz helyzetet teremtett az Európai Unióban, mert nagyon eltérő helyzet alakult ki az egyes tagállamokban, tehát ezért azt gondolom, hogy a dolgokat így kell megközelítenünk, másképpen a tanácsra kerülünk problémás helyzetbe, és azt szeretnénk, hogy ez a rendelet nagyon gyorsan átmenjen, de hogyha az újrafeldolgozással összefüggésben beleütközünk akadályokba, akkor nem fog átmenni. Tehát ezért azt javaslom, hogy válasszuk el a kérdéseket tanácsot, tehát arra szeretném kérni, hogy a hatályt bővítsék ki, hogyha úgy gondolják, hogy a hatásvizsgálat kitér egyéb kérdésekre, és ugyanakkor a szerkezet is, például amit a az előadó javasolt, illetve amit az NB bizottság javasolt, olyan kérdések, amiről szeretném a bizottság véleményét meghallgatni. Köszönöm. Én ma délután Fox úr helyett én szerepelek, mint előadó. Tehát mielőtt azt hiszem, hogy van még egy kis időnk, tehát reagálni tudok. Először is inf informális módon emlékszem én is a vitára, amikor az orvosi eszközökről folytattunk megbeszélést, és itt az egészségügyi szolgálat költségvetése is szóba került, tehát itt persze a különböző beszerzésekkel foglalkozók meg kell vizsgálják, hogy mi az, ami csökkenthető ezen a területen, és hogy hol tudják a legjobban beszerezni a megfelelő eszközöket. Persze a nagyon fontos még a címkézés kérdése is, hogy mi szerepel azon, tehát az gyártók felelősségi területez, és itt orvosi érvek is szóba kerülnek. Fox asszony Fox úr javasolja ezt a javaslatot, hogy a jogszabályt aktualizáljuk. Úgy gondolom, hogy ez a minőséget és a biztonságot fokozza az orvosi eszközök tekintetében az EU piacon. Persze itt az innováció, az újítás és a bővebb fogyasztói választási lehetőség az, ami fontos, az előadó módosítóit üdvözli, de van itt egy-két aggája, például a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos aggályt említeném, és ez a szakbizottság kifejezetten ezt a területet hivatott vizsgálni. Ő támogatja azt, hogy az aktív eszköz meghatározását szűkítsük itt, tehát az injekciós tűk és egyéb hasonló termékek kerüljenek ide, illetve a koordinációs csoport döntsön erről, amely kifejezetten az orvosi eszközök meghatározásával foglalkozik, és az EU piacon az információ hozzáférhetősége és jav, javítani kell ezen a területen, mert nagyon fontos, különösen a klinikai használatba kerülő eszközök területén nagyon fontos a pontos információ, és vannak még egyéb területek, amelyekre még rá fogok térni, de nyilvánvaló, hogy ő részletesebben foglalkozik majd a kérdéssel az árnyék előadók összejövetelén és vannak bizonyos beépíthető implantátumok, esztétikai termékek, adekvát módon kell meghatározni egy általános definícióban ezeket, és ezért támogatja a bizottság javaslatát arra nézve, hogy legyen egy melléklet, ahol felsorolják ezen termékeket. Tehát vagy egyszer használatos, vagy olyan eszközökről kell itt rendelkeznünk, amelyeket újra felhasználhatónak is tekinthetünk, de ugyanakkor fontos meghatározni, hogy melyek azok, amelyek egyszer használatos. Nem támogatja a 44. cikket a bizottság által javasolt vizsgálati eljárás további költségeket ró ránk, anélkül, hogy bármilyen további intézkedéseket jelentenének ezek a fogyasztók esetében. ez tehát az új megközelítés eróziójához jár járul hozzá. A minőséget az értesített testületek esetében javítani kell, és a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy a biztonságos és újítást feltételező eszközökhöz hozzá tudjanak térni, ami pedig az in vitro területet illeti, itt fontos az egészségügyi intézmény meghatározása a hatály összefüggésében, és a házban végzett különböző vizsgálatok igazolhatósága nagyon lényeges, illetve az, hogy a, az összes IVD eszközre ki kell ezt terjeszteni, tenni, és a teszteket olyan esetben kell elvégezhetőnek tekinteni, ahol a kereskedelemben nem férhető hozzá ilyen eszköz. Tehát itt a létfontosságú diagnosztikai szolgálatok, szolgáltatások területén felhasznált eszközökről van szó. A biztonsági kérdések, illetve a gazdasági hatás is vizsgálandó, tehát nagyon várja, hogy arra asszonyjal, illetve más árnyék előadókkal együtt dolgozzon. Tehát azt hiszem, az összes árnyék előadótól meghallgattuk már a véleményt, és nem tudom, hogy Parasszony szeretne visszatérni, vagy pedig a bizottságot hallgassuk meg. Tehát a bizottságot hallgassuk meg először, igen, tehát nem tudom, hogy ki az, aki a bizottsági véleményt el fogja mondani. Pina asszony, tessék. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a előadó asszonynak, Barbara asszonynak. Ez egy nagyon komoly munka eredménye. Örülünk annak, hogy itt a jelentésben nagyon hasznos gondolatokra ébresztenek rá, és a kompromisszumokra is sikerül jutni. Nyitott kérdések voltak még a jelentésben, az MV bizottság jelentésében is voltak ilyen lezáratlan kérdések. Szeretnék foglalkozni az előadó által, illetve a tagok által felvetett bizonyos konkrét kérdésekkel, de a piacra lépés előtt engedélyezés kérdésével nem foglalkoznék hosszan. A bizottság nagyon alaposan körbejárta már ezt a kérdést, tehát az engedélyezés filozófia nagyon fontos, és a hatásvizsgálat is, melyet elvégeztettünk, amely bizonyítja, hogy a biztonságosság érdekében tesszük ezeket a lépéseket, és nagyon fontos, hogy ezek az Európai Unió e, piacán e, nagyon gyorsan megjelenjenek ezek az orvosi eszközök, e, és a betegek, illetve más fogyasztók javát szolgálják. Amikor a vizsgálati eljárásról beszélünk, melyet a jelentésben Béra asszony javasol, úgy gondolom, hogy a mi eljárásunk az Európai Bizottság javaslata összefüggésében azt célozta, hogy a biztonságot erősítse meg újra azt javasoljuk, hogy legyen egy olyan vizsgálati eljárás, amely az illetékes hatóságok számára a folyamat korai szakaszában információt ad ezekről az igen kockázatos eszközökről, hogy azok megjelennek a piacon, és nagyon fontos, hogy a megfelelő értékelést az értesítést végző hatóságok is elvégeztessék. A jelentés az előadó és sok a szakbizottság tagjai részéről megnyilvánuló szakértelem alapján alakult ki. Fontos tehát tudni azt, hogy a bizottság és javasolja ezt a vizsgálati eljárást, amelynek megvan a saját érdeme, az előadó egyetért azzal, hogy tartsuk meg a 27 egyes szabályt. Ez nagyon fontos azon eszközök összefüggésében, amelyekről beszélünk, és ez az EMI bizottságban is kiderült a feldolgozásról, az IMBE bizottságban is kiderült, de itt is, hogy kétség nem férhet ahhoz, hogy még dolgoznunk kell ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy Bera javaslat javaslata megoldáshoz vezethet, tehát egy egyszer használatos eszköz meghatározása kompromisszumhoz is vezethet, és boldogan vizsgáljuk ezt a megközelítést, ami kiegyensúlyozottnak tűnik, és néhány jogos agályra választ ad, melyek fölmerülnek ezzel a kényes kérdéssel kapcsolatban. Volt itt egy konkrét kérdés, a tagállamok különböző megközelítését feszegette a kérdező. Részletesen foglalkozunk ezzel, tehát talán nem emlékeznek erre, hogy opt-outot az Európai Bizottság javaslata megenged, pontosan ezen oknál fogva. A, az esztétikai célokat szolgáló orvosi eszközök meghatározásával kapcsolatban mi értjük, hogy megvan a saját oka, érdeme annak, hogy meglegyen a definíció, de ez egy nagyon gyorsan mozgó, innovatív piac. Tehát lehetséges-e olyan meghatározást kialakítani, ami mindent lefed? Lehet, hogy egy szürke zóna is kialakul, ami bizonyos ö, olyan eszközöket is magába foglal, amiket nem kell szabályozni, ez időfecserés, és másokat viszont kihagy. Itt van például egy olyan eszköz, amely itt a tetoválásokra vonatkozik, és tulajdonképpen ezt kihagynánk. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van. A pozitív listát azért javasoltuk, hogy annyira konkrétan tudjunk meghatározni biztos dolgokat, hogy a nagyon gyorsan mozgó, alakuló, innovatív piaccal lépést tudjunk tartani, tehát szerettem volna így elmagyarázni a filozófiát javaslatunk mögött. Amikor pedig az IBD javaslatra vonatkozik. Köszönet az előadónak a nagyon értékes javaslatért. A két kérdés, amivel foglalkozunk, tehát itt a genetikai tesztek meghatározásának belefoglalása, valami olyasmi, amit láttunk az előadótól az MV Bizottságban, és nyitva állunk azelőtt, hogy ezt megbeszéljük. A horizontálisabb kérdéssel a kötelező felelősség biztosítás kérdésével kapcsolatban ez határozottan egy új javaslat, a jogi vetületeit meg kell vizsgálni, és hogyha a szerződés alapján erre módunk és lehetőségünk van, hogy belefoglaljuk, akkor ezt megteszünk, de ezen a területen nincs igazán értelme. Az egész javaslatról elmondanám, hogy üdvözöljük, ez egy jól kiegyensúlyozott jelentés, persze megvan a az alapja annak, hogy javítani lehessen még. Nagyon kérvényes kérdésekről van szó, és nem vagyunk tökéletesek. A vizsgálat megerősítése, ez talán a legérzékenyebb pont, ezt, ezt megvizsgáljuk, de még egyszer a bizottsági javaslat eredeti filozófiája így foglalt össze. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát köszönet ezekért a válaszokért, melyek nagyon széles eh, skálát vettek le, és eh, a Környezetvédelmi Bizottság bizonyos értelemben egy más utat választott, mint mi, úgyhogy azt gondolom, még sok tárgyalni valunk van, de eh, Bera asszony nagyon erős irány kapott ettől a bizottságtól, és Bera asszony kérdezem, hogy elmondaná, -e, hogy milyen tervei vannak időbeosztás tekintetében, és azzal kapcsolatban is, hogy mi történik a Környezetvédelmi Bizottság összefüggésében. Monsieur le Président. Elnök úr, Elnézést, hogy késekedve válaszolok. Nem voltak pontos információim a határidőkről. A módosító indítványokat május 6-áig kell benyújtani a mi szakbizottságunkban. A szavazásra, ami az MV-t illeti, az MV júliusban szavaz a szövegről, bizottsági szinten, szakbizottsági szinten. Mi júniusban tehát az MV előtt. Az MV módosítókat május 13-ára kell benyújtani. Tehát IMCO május 6, MV május 13, IMCO szavazás június, NV július. A plenárison pedig szeptemberben szavazunk. Megválaszoltam a kérdését? Elnök, igen. Azt hiszem, hogy május 30-án fogjuk ezt újra áttekinteni, legalábbis a tervek szerint itt a szakbizottságban, amikor ön is az, á, az árnyék tevők beszámolhatnak a módosítókról. Akkor június 17 én a szavazás előtti napon a kompromisszumokat átgondoljuk, hogy mindenki hozzáférhessen ezekhez. Pavanó asszony. Volna egy kérdésem, egy praktikus jellegű. Május 6-a az ortodox húsvétot követő első nap, és sokan nem lesznek itt. Nem lehetne május 8-a? Anélkül, hogy megterhelnénk a titkárságot. Hogy legyen elég időnk a módosítindítványok áttekintésére, mivel június végén lesz a szavazás, az elmiben júliusban, mivel van elég időnk, akkor csak pragmatikus okoknál fogva esetleg május 6-áról 8-ára kellene tolni a módosító indítványok beadásának határidejét. Azt hiszem, hogy mi is egy kicsit megkönnyebbülnénk, elnök. Igen, ez a kérdés már felvetődött, és ezzel nagy nehézségeink vannak, mert nagyon sokat kell fordítani nem vagyok benne biztos, hogy ebben sokat tudok tenni. Tudom, hogy nehéz, mert jövő héten zöld hét van, de persze előtte is be lehet nyújtani őket. Úgyhogy pillanatilag azt hiszem ez a legjobb megoldás, mert Baraszony módosításairól is június 18-ig szavazni kell, hogy az MV elé terjeszthesse őket, és egyeztethesse, mert gyakorlatilag ez az utolsó szakbizottsági dátum. Mert egyébként ugyanazon héten kell szavaznunk, mint az MV. Ez pedig nem jó politikai elkötelezettségünk szempontjából velük. Hát sajnálom, gyakorlatilag nem nagyon tudunk mit tenni és ha kiderül, hogy az MV is csúsztatja a határidőt, akkor nyilván majd újra megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. De hát nem első alkalommal vetődik fel ez a probléma. Azt hiszem, május 6-án délig van erre lehetőség. Megkérdezzük a titkárságot, hogy esetleg esti ki lehetne tolni, akkor kapnak egy fél napot pluszban hétfőn. Jó, van-e még valakinek bármi meg felvetése? Bara asszony, parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság résztvevőinek a rendkívül sait a szöveg kapcsán. Nyilván mindenki fő érdeke, hogy a különböző gyógyászati eszközök biztonságosan kerüljenek piacra, és minden fogyasztó biztonságban érezze magát minden tagállamokban. Ugyanakkor természetesen tiszteletbe kell tartani ezen ipari ág rendkívül dinamikus ág fejlődését Európában. Nagyon örülök, hogy megállapíthatom, hogy ami az átláthatóság, a nyomonkövetés kérdéseit illeti, konszenzus tapasztalható a különböző frakciók között, akárcsak az adatbázisok terén, amelyek megint csak a az éberség, átláthatóság kérdéseit veti fel. De Campos kollega rendkívüli módon ragaszkodik ehhez a kérdéshez, az adatbázis kérdéséhez, akárcsak Pavanova asszony. Ami a szervezeteket illeti, hallottam, amit mondtak. Szeretném, hogyha minden kompetencia kérdésben rendszeres elemzés születne minden ilyen technikai eszköz esetében, amelyet értékelniük kell. Javasoltam, hogy legyen egy szakértői panel, amelyekhez, amelyhez fordulni lehetne a gyártóknak, mielőtt beadják anyagukat, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy megfelel-e a terv az elvárásoknak, és ezek a szakértők ugyanakkor érdékelhetnék a klinikai adatokat is. Így lehetne egyrészt biztosítani a belső szakértelmet. Párvánova asszony aggájaira, ami a definíciót illeti, tökéletesen egyetértek, itt is lépnünk kell. Mindenki hozzászólt az egyszer használatos kérdéshez. Azt hiszem a konszenzus értelmében a jogi kérdéseit ennek, tehát csak kizárólag az használatos eszközökre kell, hogy ez vonatkozzon, vagy alternatív osztályozás is lehetséges, ahogy én is javasoltam, hogy a gyártónak kell bebizonyítani azt, hogy nem lehet újra felhasználni az adott eszközt, és megmagyarázni, hogy miért. Ami az auditálást illeti, de Campos úrral egyetértek, a gyártókat rendszeresen látogatni kell ellenőrzés céljából, hiszen csak így tudjuk biztosítani azt, hogy ö, állampolgártársaink biztonságát ö, garantáljuk. Úgy látom, konszenzus alakul ki, és a továbbiakban is megpróbálunk annak érdekében dolgozni, hogy a kompromisszumok megszülessenek. Nyilván minden javaslat felé nyitott vagyok, és nagyon köszönöm, hogy a továbbiakban is együttműködnek velem annak érdekében, hogy szakbizottságunk a legpragmatikusabb, legoperatívabb és mindenképpen alkalmazható szöveget fogalmazzon meg a jövőre vonatkozóan. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Bárasszony. Köszönöm, hogy vezeti mindannyiunk munkáját, és nagyon örülök, hogy részletes eszmecserére volt lehetőségünk. A, az árnyék jelentés készítők megvitatják önnel a kompromisszumok lehetőségét. Május 6-án nyilván fogunk tárgyalni. Mindent megteszek az ügy érdekében. Tudjuk, hogy az Envivel szoros kapcsolatot tart, és ott is van nem kevés munka annak érdekében, hogy közelítsenek az álláspontjaink hát itt vagy egyeztetés lesz, vagy második olvasat, attól függően, hogy mit gondolnak a tagállamok. Úgyhogy nagyon köszönöm. Ezzel következik a második vitánk a mai délutánon. Ez pedig új javaslatról beinduló eljárás. Első alkalommal vizsgáljuk ezt a témát. Irányelvről van szó a hálózat és információ biztonságnak az egész unióban egységesen magas szintje címe. Az Európai Bizottság képviseletében sok szeretettel üdvözlöm a kolléganőnket, aki már régóta jár hozzánk. Korábban volt egy kollégája, aki rendszeresen jött vele, de most már csak egyedül jön hozzánk. Nagyon örülünk, hogy itt van és kollégái is szeretettel üdvözöljük. Hamarosan arra kérjük, hogy számoljon be nekünk erről a javaslatról, és magyarázza el nekünk, hogy mi a helyzet a hatástanulmányjal, milyen stratégiákat választottak, és aztán elkezdjük a vitát. Örömmel üdvözlöm Marcel Samon urat, az szocialista árnyékjelentés készítőt, Schwab urat képviseli a kolléganőnk? Én is árnyok, árnyékjelentés készítő vagyok, és gondolom Róla asszony is. Armstrong úr helyett. Nagyon örülök, hogy itt lesz, ön is. El kell mondanom még azt is, hogy lesz egy stratégiai jelentés is, amely csatlakozik ehhez a javaslathoz. Egy közös közleményről van szó, az EU kiberbiztonságra vonatkozó stratégiája nyílt és biztonságos kibertér címmel. Úgyhogy ezt is meg fogjuk vitatni a mai délután folyamán, akárcsak a legfőbb jogalkotói javaslatot. Hiszen mi vagyunk a felelős bizottság ebben a témában. Úgyhogy további közlekedés nélkül Monti uh, úrnak adom meg a szót, és szeretettel át is adom a lehetőséget. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok jóknak. Megteszek mindent annak érdekében, hogy jól kihasználjam az időt, ami rendelkezésre áll. Hát megpróbálok 15 perc alatt mindent elmondani, de lehet, hogy 20 lesz belőle. Először is. A javaslatot kísérő hatástalulmány hosszas gondolkodási és eszmecserés folyamatot tükröz. A javaslat megszületése előtt önkéntesen tette ezt a bizottság eszmecsere, csere formájában a tagállamokkal. Ezen kívül a állami magánpartnerség keretén belül. Úgyhogy megvitattuk a különböző lehetőségeket az Európai Fórumon, ahol a tagállamok is képviseltették magukat. Ez a különböző nemzeti szerveket tömöríti, amelyek a kibér biztonságért felelősek a hálózati információs rendszerek vonatkozásában. Ezen kívül megvitettük az IP3R-rel e is, és természetesen azzal az ügynökséggel, amely az informatikai rendszerekkel, hálózatokért felelős az ENISA-val. Nyilvános konzultációt is folytattunk július 23-ától október 15-én tavaly, és körülbelül 180 választ kaptunk, főleg az iparágból. A hatástanulmány készítésekor számba vettük a parlament ö, saját kezdeményezésű ö, határozatát június 12-én. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az állásfoglalásban azt ajánlja a parlament, hogy a bizottság kötelező intézkedéseket javasoljon azon tímek keretén belül, amelyek feladata az ICT események kezelése, vagy balesetek eseménye. Ezen kívül minimális normák meghatározását biztonsági szempontból a hálózatokra és az informatikai rendszerekre, illetve európai keretet, hogy hogyan lehet jelezni a különböző rendszerek és hálózatok biztonsági problémáit. Nos, milyen problémával próbálkozunk itt megbírkozni a hatástanulmány keretén belül? Azzal, hogy nem elegendő a védelem szintje a hálózat és információs rendszerek vonatkozásában, olyan kockázatok, fenyegetések és balesetek esetén, amelyek az épségét és megbízhatóságát biztosítják a rendszereknek és a hálózatoknak. Egyre több az ilyen baleset vagy esemény. Például 2011-ben nem csak az események, hanem kibertámadások világszerte 81%-kal nőttek az előző évhez képest. Ezen kívül ezen jelenségek összetett volta is egyre nő. a válaszadóknak azt mondták, hogy legalább egy esetben komoly problémát jelentett ez a telefonközpont szolgáltatásoknak például ezeknek a társadalom minden területén és a gazdaság minden területén nagy a hatása, mert ma már a modern társadalmak általában digitálisak, és nagyban támaszkodnak az informatikai rendszerekre, ezek az alapjai azon folyamatoknak, jelenségeknek, amelyek mozgatják a társadalmakat. Ennek persze negatív a hatása a belső piac működésére is. Ugyanis általában informatikai rendszerek felhasználóiról van szó, és csak akkor tudják ezeket a technológiákat használni, ha bíznak bennük. Ezek az események pedig bizonytalanságot szülnek. Az Euróbarométer legutóbbi adatai szerint 38% a felhasználóaknak nem szívesen ö, bocsát rendelkezésre személyes adatokat az interneten, mert nem tartja eléggé biztonságosnak. Köszönöm. Következő. Most mik a fő problémák? Először is az, hogy a képességek nem ugyanazon a szinten találhatók az Európai Unióban, egyrészt a megelőzés, másrészt pedig a reagálás szintjén északnyugaton összehasonlíthatatlan a helyzet a déli területekhez. Kettős a probléma tehát. Ha igaz, hogy biztonsági problémáról van szó, mert minden egyes lánc olyan erős, amilyen erős az az, az a külön-külön megtalálható láncem benne. Tehát minden egyes támadás beindíthat egy dominó effektust. Eleinte lehet, hogy csak kis ö, mértékű a probléma, de utána megnő. Aztán az együttműködés csak kis számú tagállam körében működik. Nagyon sokan kullognak mögöttük a készségek terén, úgyhogy körülbelül csak tíz országot érint az együttműködés. Aztán vannak szabályozási hiányosságok is, ugyanis Jelenleg a kockázatkezelésre és az esetjelentési kötelezettségekre vonatkozó elvárások elektronikus kommunikációs hálózatot feltételeznek. Következő diát kérem szépen. Sajnos kicsit kicsik a betűk itt, de próbáltam összefoglalni, hogy mi a legfőbb probléma. Tehát nincs megfelelő védelem a hálózat és információs fenyegetettségekkel szemben, amely az EU-ban mindenütt azt eredményezi, hogy megszakadnak ezek a folyamatok, a digitális egységes piac működése terén. Mivel nem egységesek a készségek, amelyek megelőzik az, hogy teljes körű együttműködés létezzen az EU-n belül, és persze a kockázatkezelés sem terjedt el még, mint kultúra. Ezen kívül a probléma még az, hogy nagyon sok esetről nem is tudunk. az üzleti körökből nem szívesen számolnak be ebből, mert félnek attól, hogy mi lesz majd a hírnevükkel, stb. Mik a konkrét célok? Először is az, hogy mindenki legalább minimális szintjét fel tudja mutatni ezeknek a készségeknek, hogy legalábbis minimális biztonsági szintet tudjon garantálni. A második, hogy együttműködést tudjunk elérni az EU tagállamok között, a harmadik pedig, hogy a kritikus infrastruktúrák és közigazgatás terén minimális kultúráját alakítsuk ki a kockázatkezelésnek. Nagyon sok lehetőséget elemeztünk, Az első, vagy a szokásos az volt, hogy önkéntesen folytatjuk ezt a tevékenységet. A második, a javasolt irányelv szellemében, szabályozást ír elő, amelynek értelmében a tagállamok legalább minimális szintű készségeket biztosítanak, tehát legyen egy felelős szerv a hálózat és az információs biztonságra, ahol is ez a szerv évente stratégiát készít a hálózat és az információs stratégiáról, hogy hogyan lehet elkerülni ö, ilyen eseményeket, ha viszont megtörténnek, reagáljanak, és csökkentsék ezek hatását. Ennek a szervnek megfelelő munkatársakkal kell rendelkeznie, hogy segítsen ennek a kockázatnak a hatásának a csökkentésében. A javaslat második része a szabályozó háttér, egy együttműködési mechanizmus létrehozásával, beleértve minden tagállamot. A harmadik pedig a kockázat kezelési feltételek kiterjesztése nagyon sok szolgáltatóra és a közigazgatási szervekre. Ezen kívül a legsúlyosabb események jelentési kötelezettsége. A harmadik opció vegyes, amely bizonyos szabályozókat, amelyek a magán, illetve a közigazgatási ágazatra is kötelezők lesznének, tehát ezek volnának a szabályozók, hogy jelezni kell ezeket az eseményeket, illetve önkéntes ö, intézkedéseket kombinál, hogy nemzeti szintre emeljük a készségeket és az együttműködést. Köszönöm szépen! So what is a... Mindenítettünk ki tehát a lehetőségek elemzése során. A teljesen önkéntes megközelítés nem fogja elérni a célkitűzéseinket. Tehát ez nem fogja megoldani a problémát, amiről most szó van. És ennek több oka is van. A kiinduló pont alapvetően az, meg tudná nyomni még néhányszor. Um, uh... So, the, the... Tehát az önkéntességen alapuló megközelítés nem fog működni, mert túl nagyok az egyenlőtlenségek a tagállamok között. Attól tartunk, hogy az egyenlőtlenségek az idők során még inkább meg fognak nőni, és pedig alá fogja ásni az Európában uralkodó általános biztonságot. És ez kizárja azt, hogy mindenki együtt működjön az egész Európát felölelő incidensekkel szemben. És ugyanígy azt gondoljuk, hogy mi a jelenlegi helyzet. A vállalkozások, a szolgáltatók kritikus infrastruktúrája nincs proaktívan kezelve, a hálózat és információs biztonsága kapcsolatban a cégek vonakodnak tenni valamit, tehát a kiberbiztonságot elsüllyedt költségként kezelik, ugyanis nem kívánnak beruházni a, bizottság, a biztonságba, és nagyon kevés ösztönzőjük is van ebbe az irányba. A kockázatokról és fenyegetésekről most volt az első alkalom, hogy információt osztottunk meg a tagállami hatóságokkal, ezért azt gondoljuk, hogy kell valamiféle információ áramlás, hogy növeljük a tagállamok hajlandóságát, és javítsuk a kezelés kultúráját. És ugyanezekből az okokból azt gondoljuk, hogy a vegyes megközelítés, tehát a harmadik lehetőség csak részlegesen adna megoldást erre a problémára, de nem oldaná meg az egyenlőtlenségeket a védelem szintjében, amelyek az Európai Unió egyes részei között fennállnak, illetve az együttműködés, a mindenkit magával foglaló együttműködés problémáját sem oldaná meg. Látni fogják majd, hogy a hatásvizsgálat nagyon sok számadatot tartalmaz. Az értékelésünkben nem csak a gazdasági hatást és a szociális kihatást mértük fel az elemzett lehetőségek tekintetében, hanem megvizsgáltuk azt is, hogy milyen hatással lesznek ezek a lehetőségek a biztonság szintjére. Próbáltuk értékelni az administratív és megfelelési költségeket, amelyek az egyes javaslatokhoz kapcsolódnak. Azt mondták, 20 percem van, de már nincsen túl sok időm, tehát most inkább a költségekről beszélnék, és hogyha van még kérdésük, akkor nagyon szívesen válaszolok rájuk. Következő diát kérem. A következőt. Először is, mik az átlagos tagállamonkénti költségek? Szerintünk ezek nem eltántorító hatású költségek. Nem minden tagállamnak van nemzeti CERT stratégiája. Három tagállamnak egyáltalán nincsen, vagy pedig frissítenie kéne azokat. Tehát a tagállamoknak a semmiből kell egy ilyet létrehozniuk, ez körülbelül két és fél millió eurós költséget róna rájuk. Egy kompetens hatóság létrehozása és működtetése körülbelül hat személy foglalkoztatását tenné szükségessé. Ez 360 ezer euróba kerülne. Az első költség tehát egy egyszeri kiadás, a második pedig egy éves. Ugyanis ez alapvetően a személyzet fizetését jelenti. És feltételezzük, hogy minden hatóságnak közös weboldala lesz, ahol a nem érzékeny típusú információkat hozzák nyilvánosságra, a kockázat figyelmeztetésekről, az incidensek kezeléséről, hogy azok hatásait hogyan csökkentik. Ennek a websájtnak az elkészítése ismét mérsékelt összeg, egy 5000 eurós egyszeri költség van, illetve 2400 euró évente a weboldal karbantartása és frissítése. Tehát összesen ennyibe kerül ez. Ezek tehát a, a képességekkel kapcsolatos költségek, és mik a, a költségei annak, hogy az európai együttműködésben részt vehessen valaki. Ezeket arra a feltövésre alapoztuk, hogy körülbelül három személyes fizikai találkozó, tehát olyan, ahol az emberek jelen vannak fizikailag, ennyi lenne évente. Ennek tagállamonként körülbelül 6000 euró lenne a költsége. Ez a részvételi költség. És ezen kívül fontos még, hogy a tagállamoktól elvárjuk, hogy teszteljék és javítsák a készültségi szintjüket, és vegyenek részt az összeurópai gyakorlatokban. A 2010-es szimulációs feladat tükrében azt gondoljuk, hogy egy mindenkit magába foglaló, tehát 27 tagállamra szóló gyakorlat esetében 55 ezer euró lenne a költség évente. Feltéve, hogyha egy ilyen gyakorlatot tartunk évente. És ezen kívül fontos még, hogy a tagállamokkal való együttműködési mechanizmus keretében érzékeny információt osztunk meg, és ennek a céljára biztonságos infrastruktúrát kell alkalmazni. Ha egy teljesen új infrastruktúrát kellene létrehoznunk, az körülbelül 10 millió euróba kerülne. Ez az a költsége, amit a bizottság kifizet azért, hogy egy működő ezt teszt oldal legyen. Ennek a már meglévő infrastruktúrának a használata esetén a felmerülő költségek, amelyek főleg az interfészek adaptációjából adódnak, körülbelül másfél millió euróra rúgnának és még egyszer mondom, hogy ez egy egyszeri kiadás lenne. Következő dia. Próbáltuk a lehető legjobban kiszámítani ezeket az adatokat is, de ez nehéz volt, ugyanis nagyon nem volt egyszerű adatokhoz jutni. A szektor illetve az állami államigazgatásból is szereztünk adatokat. Ezek a kockázatkezelés költségei és biztonsági megoldások megvalósításának az ára, amelyek csökkentik a felismert kockázatok súlyosságát. Azt számítottuk ki, hogy az átlagos költség nagyon fontos, hogy a teljes költség körülbelül 1 millió eurótól 1,9 millió euróig terjedhetne. Elnézést mondja a beszélő, milliárd euró. Tehát egy nagyságrendel elrontottam, milliárdról van szó. Ez egy számított költség, és ez valamennyi vállalkozást és a teljes államigazgatási szektort is magában foglalja. Erre vonatkoznának a követelmények. Ez mutatja a különbségeket a célköltség, tehát az optimalizált célköltség között, ami a legjobb gyakorlatok mellett valósulna meg az egyes ágazatokban. A RAND által végzett vizsgálat szerint a legerősebb ágazat, ahol a legrégebbi kockázatkezelési múlt van, az az energiaszektor. Ők körülbelül az informatikai költségvetésük 6,6%-át biztonságra fordítják. Tehát úgy, úgy gondoltuk, hogy a kritikus infrastruktúrával rendelkező vállalatok a legtöbb esetben bevezetnek biztonsági intézkedéseket, ugyanis ők adatkontrollt végeznek, és nekik szükségük van adatvédelmi keretre, és ezért biztonsági intézkedéseik is vannak. Két általános visszanyesést hajtottunk végre az elméleti maximum költségek tekintetében. 40%-ot csaptunk le, a másik egy nagy lelkűbb 70%-os visszavágás volt. És így jutottunk el ezekhez a számokhoz. Összességében a kritikus infa, információ kritikus infrastruktúra szolgáltatói az államigazgatásban körülbelül 1 és 1,9 milliárd euró között lennének. A javaslat a KKV-kre és a KKV-kre is vonatkozna, a mikrovállalkozásokat mentesítjük, és a KKV-k számára 2500 és 5000 euró között lenne cégenként. Ez nem sok, hogyha összevetjük egy biztonsági hézag költségeivel. És ezt az adatot csak néhány hete kaptuk meg. Egy olyan tanulmány szerint, amit a PricewaterhouseCoopers végzett, egy biztonsági információs héza költsége egy kis vállalkozás esetében 15 és 30 ezer euró között van, egy nagy vállalkozás esetében pedig ennek a tízszerese. Végül pedig az utolsó dia. Itt szerepel az, hogy az értesítésnek mik az átlagos költségei egy biztonsági hézag esetében. Ennek egy elhanyagolható ennek a költsége körülbelül egy e-mail e, költségét jelenti ez. Körülbelül 125 euró. És e, az értesítések 20-25%-át e, fogja vizsgálat követni. Tehát kiszámítottuk, hogy mennyi lehet a maximális költsége egy vizsgálatnak. Tehát a biztonsági probléma által érintett cég fogja ezt a költséget kifizetni, ez maximum 25 ezer euró. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig beszéltem, ez egy összetett hatástanulmány volt. Köszönöm szépen. Good. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Tehát a hatás tanulmány nagyon fontos. Természetesen, mivel táplálja az egész javaslatot, tehát itt sok kérdés van, nem tudom, hogy meg, vegyes megközelítés szükséges-e, vagy jogalkotás. Tehát a kollégáim szeretnének földeni kérdéseket, Töni asszony, mint előadó, és Gepard asszonyt is szeretném köszönteni, de először Tűnök asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadást. Sajnálatos módon Andrea Schwab nem tud most megjelenni itt körünkben, ő az előadó, és el fogom olvasni a szöveget, amit elkészített, és megkért, hogy olvassam el. Azt szeretné először is kifejezni, hogy nagyon örül annak, hogy a hálózat és az információs biztonsági keret most már megindul a vita útján az Európai Parlamentben a mai napon. A hálózat ellen egyre több támadás valósul meg, és nagyon örül azért az előadó, hogy javaslatot tehet ezen a területen, hogy hogyan lehet fellépni ezek ellen. Számos jelentős incidenst mutat be, és ezek jelzik azt, hogy mennyire sebezhetők vagyunk ebben a világban, amely egyre inkább a digitalizálás irányába tart, és a társadalomat is egyre inkább a digitalizálódás vezeti. Három példa. 2007-ben a hackeres támadások csak nem megbénítottak egy egész országot. Ez Észtország volt, a közféra intézményei nagyon súlyosan károsodtak. 2011 egy másik példa, a Sony eh, Playstation-t támadták meg, és itt eh, több millió felhasználó személyes részleteit, adatait lopták el. És ebben a hónapban felismerték, hogy egy jelentős német fűtő berendezés gyártó is nagyon ki van téve az ilyen támadásoknak, és nagyon egyszerűen le lehet kapcsolni az internet segítségével a működését be lehet szüntetni, tehát azért, hogy az ilyen kitettség ellen fel tudjunk lépni, a probléma megoldását mindenkinek a saját otthonában kell elvégezni, és tulajdonképpen mindenki ki van téve a képer támadásoknak, mégis az Európai Unió tagjai fel sem rendelkezik nemzeti szintű kiberbiztonsági megfontolásokkal, megoldással, és ezért nagyon fontos ez a kérdés. Végül egy kiegyensúlyozott megoldást kell találni a szabályozás és a, rugalma, és a rugalmaság között egy virtuális, állandóan változó környezetben, amely állandóan alakul, fejlődik. Ezért az előadó szeretné felhasználni a mai vita adta lehetőséget arra, hogy néhány kérdésre választ kapjon, amelyekre választ kell adni a közeljövőben sorra kerülő jogalkotási eljárás menetében a hálózat és információ biztonsági irányelv kapcsán három kérdést szeretne feltenni. Az egyik, tehát az első kérdés a következő. Egyensúlyra van szükség a hatékony kockázat értékelési kultúra között, az ipar oldalán, ami ugyanakkor nem vezethet el egy túlságosan sok terhet jelentő, nem megvalósítható listához, amely különböző szabályokat, jogkövetési szabályokat tartalmaz. A kérdés tehát a bizottság felé az, hogy hogyan lehet egy ilyen kultúrához eljutni, a kockázat kezelés ilyen kultúrájához. A költségekről nagyon Hmm, sokat hallottunk, de a táblázatokat nem tudtam elolvasni, mert túl kicsik voltak a számok. Információt nem kaptunk, vagy nem elég az információ arra részben, hogy ezekre a számokra hogy jutott el. Tehát András Schwab és magam is ezt feszegetjük, mert sajátos módon én elég rossz tapasztalatokkal rendelkezem az Európai Bizottsággal összefüggésben, ami a költség becsléseket illeti, és hát ezek fontosak, és azt hiszem, hogy András Schwab szeretné tudni, hogy hogyan jutott ezekhez a számokhoz. Egy fontos eleme a javaslatnak a szoros együttműködés a tagállam és a közös és erőteljes megközelítés között a tagállamokra jellemző megközelítés között az EU szintjén. Itt az előadó szeretne többet megtudni az alap gondolatokról, elgondolásról arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy biztonságos információ megosztó eszközt kidolgozni, mert az informatikai eszközökkel kapcsolatban az EU szintjén elég fájdalmas tapasztalatokra tettünk szert, mint a Schengen információs eszköz, vagy a víza információs, vízum információs eszköz tehát ezen kívül a megfelelő EU-s intézményeket nem foglalta bele a hálózatba, amely a működést biztosítja. Tehát nem holisztikus megközelítésről van itt szó. Az Europolt, a Eurojustot, az Európai Adatvédelmi biztos is be kell vonni az együttműködési hálózatba. Schwab úrnak a képerbiztonsági stratégiára vonatkozó kérdése is felmerültek. Jó lehet a NISZ irányelvel indítottunk az eszköz, amely az Európai Uniós kiberbiztonságot gondozni hivatott, ez az stratégia, mely a kiberbiztonság területén megvalósul. Itt elég gyengének tűnik néhány írv, amit a bizottság felhozott. A múlt évben tartott online köz meghallgatásra is utalt, és hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon soványka eredmény mutatott fel, csak 160 választ kaptunk. Tehát a köz meghallgatás általában nagyon kevés választ eredményez, mert nem használja a bizottság az összes hivatalos nyelvet ebből a célból. A 160 válasz elegendő-e ahhoz, hogy igazolja, indokolja az önök által választott megközelítést. Egy másik dolog, ami szintén érdekes az előadó számára, a kereskedelmileg érzékeny adatokat hogyan biztosítják, amikor az incidensekre kerül sor, az eseményekre, amikor ezekről értesítés történik. Az utolsó kérdés, amikor a párbeszédről van szó harmadik országgal folytatott párbeszédről a bizottság a figyelmek középpontjába a hasonló gondolkodású partnereket állítja, de ugyanakkor nagyon sok kiberfenyegetés olyan területről származik, ahol nem annyira hasonlóan gondolkodó emberek élnek, és hogyan kívánnak ezekkel a tényezőkkel foglalkozni. Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy szeretné már a vitát bonyolítani, és örül, hogy együtt dolgozhat az árnyék kollégákkal és más intézményekkel. A napirend pedig a következőképpen fest. Ma április 25-én a hatásvizsgálat bemutatása, a meghallgatás június 18-án lesz, a jelent jelentés tervezette 20-áig kell elkészüljön fordítása, június 20-áig. Aztán ennyi. Igen, tehát az állásfoglalás indítvány a kiberstratégiai, kiberbiztonsági stratégia, tehát 25-én kerül bemutatásra, május 7-én május 27-ig lehet a módosításokat benyújtani, és június 18-án tekintjük át a módosítókat, és itt ezt július 8-án vagy 9-én kell jóvá hagynunk, elfogadnunk, és szeptemberre tervezzük a plenáris elévinni ezt. Ez tehát az ütemterv. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, én is köszönöm ezt az előkészületet, előkészítő munkát a hatásvizsgálatot is áttekintettük, tehát van megkérdezem Kassis urat, hogy szeretnél szót kapni? Nem. Szeretnél Rulev asszony szólni, illetve én magam árnyékként léptem a színre, úgyhogy én is mondok majd ilyen szót. Garcia Ramon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek a hozzászólásomban. Ez az első alkalom, hogy megszólalok. Ugyanis most kezdjük a parlamenti munkát. Ráadásul ez egy rendkívül összetett téma, ahogy az látható is volt már a prezentációból és abból a dokumentációból is, ami rendelkezésünkre áll. Ezért nagy erőfeszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb megoldásokat azokra a problémákra, amelyek felmerülnek. Két területet szeretnék kiemelni, ami különösen nyugtalanít engem jelen pillanatban. És némely olyan megfontolás is osztok, amelyet az imént a kollégám mondott el mivel erre úgyis kapunk majd választ, ezeket most nem fejteném ki bővebben, de két dolgot azért szeretnék megemlíteni. Az első ezek közül az, hogy hogyan fog kialakulni, hogyan lehet kialakítani a kapcsolatot, az összekötő kapcsokat a jelenleg készülő irányelv, valamint a kiberbiztonsági irányelv között később azzal is fogunk majd foglalkozni. Ez a két irányelv természetesen nem azonos, de nagyon szoros kapcsolatban állnak. Szeretnék elvben választ kapni arra, hogy a bizottság hogyan látja a két irányelv közötti kapcsolatokat, hogyan illeszkedik egymáshoz kölcsönösen ez a két irányelv. Ez lenne az első kérdésem. A második pedig mindaz, ami a fogyasztók jogaihoz kapcsolódik, és általánosságban véve a polgársághoz. Ide tartozik az a jog, hogy használni lehessen a hálózatot, és a garanciákról se feledkezzünk meg, nem csak a biztonsághoz, biztonság garanciája, hanem azoké a jogoké is, amelyeket csak a szabadságjogokat nem szabad korlátozni. Ezek a polgárok alapjogai, és az új technológiákban fejeződnek ki. A hálózatokon is érvényesek, ezek azokra is alkalmazhatóak, hiszen ez a mostani új valóságunk. A harmadik terület pedig a gazdasági terület, de ez már az előző hozzászólásban is elhangzott. Megvizsgálva a számadatokat, amelyekkel dolgoztunk, az első kérdés az, hogy mikor készült el ez a gazdasági tanulmány? Melyik volt ez az időszak, amelyre ez vonatkozik, amikor elkészült? És konkrétan hogyan jöttek ki ezek az adatok? Egyrésztről egy-két milliárdról van szó, ez egy nagyon jelentős különbség de beszélünk 2500 és 5000 euróról. Ez is egy kétszeres különbség. Az a KKV-kre vonatkozik. Tehát szeretném tudni, hogy mikor készült ez a tanulmány, és hogyan ő, jutottak el ezekhez a számokhoz. Végül pedig bizonyára tanulmányozták elég alaposan azt, hogy az állami befektetések hogyan járulnak hozzá az irányelv konkretizálódásához, és milyen konkrét gyakorlati hatása lesz, milyen következményekkel fog járni a a közigazgatásban. Itt most az állami befektetések és a magánbefektetések, illetve magán és közhasznok kérdéséről van szó. Pillanatnyilag ezek lennének a bevezető megjegyzéseim. És a meghatározott ütemterven belül többször fogunk még találkozni, akkor még lesz lehetőségünk részletesebb véleménycserére. Köszönöm. Thank you very much for those uh, very valuable points. Köszönjük szépen ezeket a nagyon érdekes hozzászólásokat. Rüle asszony, szeretne még hozzászólni? Rendben. Én szeretnék reagálni különösen hasonló agályokra, mint amiket Garces Ramon kolléga fogalmazott meg különös figyelmet szentelnék az eszköz választásának, ugyanis azt gondolom, hogy a szélesebb körű nemzeti együttműködési tervek és az információcsere és a koordinát válaszadás, valamint a vészhelyzeti válaszadó csoportok fényében, ezek mind észszerűnek tűnik ezek esetében, hogy a tagállamok működjenek együtt. Hogy jogi eszközzel vagy sem, azt nem tudom, de a legnagyobb aggályom, ahol azt hiszem, hogy nem volt kellően határozott az állásfoglalás, az a kérdéskör, hogy milyen követelményeket róvunk az érintettekre. Nekem úgy tűnik, hogy túlságosan széles az érintett szervezetek köre. A 14. cikk tűnik ebben a tekintetben különösen fontosnak. Tehát a tagállamoknak gondoskodni kell arról, hogy az államigazgatás és a piaci szereplők megfelelő technikai és rendszer szintű struktúrákkal oldják meg a biztonsági kérdéseket azokban a hálózatokban, amelyek a kezelésük alatt állnak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon széles körű intézkedés ahhoz, hogy ezt a tagállamok megvalósítsák. És ráadásul eléggé homályos is. Később még beszélni fogunk a szabványokról, de a biztonság kezelése egy nagyon összetett koncepció. És hogyha ezt a rendelkezést valóban betartatjuk, és megköveteljük az összes közigazgatási és piaci szereplőtől, azokon kívül, akik az elektronikus kommunikációval már amúgy is lefedésre kerültek, az egy nagyon jelentős kör lenne. És a költségelemzésben nem, nem láttam ennek a nyomát. Nem gondolom, hogy a megvalósítás költségeit és a szankciókat megfelelően tükrözte a dokumentum. Egész Európára 1 milliárd euró jutott, vagy szektoronként, vagy lehet, hogy az az állami szektor megfelelési költsége volt, de minden esetre betartatási költségek itt nem szerepeltek, és nem tudom, hogy mennyire volna gyakorlatilag hogy ilyet bevezetni. Ugyanis ez egy rendkívül szelektív intézkedés. A valódi kérdés szerintem az, hogy tudjuk-e jobban csinálni ugyanezt. Lehetne például egy olyan megoldásra gondolni, amikor együtt dolgozunk a berendezések szállítóival, hogy minél több berendezés feleljen meg a követelményeknek és a kiberbiztonsági intézkedéseket hardverekkel és szoftverekkel is támogatni lehetne. Itt vannak önkéntes intézkedések is, például a tanúsítványok és a képzések tekintetében. Szerintem ezek megvalósíthatóbbak és jobban működhetnek itt, mint egy olyan irányelv, ami ráadásul homályosan van megfogalmazva. De erről nem is beszélnék túl sokat. Ez is egy nagyon fontos egységes piaci intézkedés. És ahogy elmondta, a tagállamoknak kell felállítaniuk a kompetens hatóságokat. És a közigazgatás meg nem felelési ügyeit is neki kellene kivizsgálniuk. Mi az ehhez kapcsolódó költség? Ugyanis ehhez egy teljes légiónyi képzett munkaerőre lenne szükség, akik megvizsgálják a vállalatokat és minden államigazgatási szervet, és ellenőrzik, hogy azok megfelelnek-e a szabványoknak. Ezzel kapcsolatban a valódi aggályom az, hogy nem vagyok meggyőződve arról, hogy miközben a közkiadások korlátozására koncentrálunk, nagyon pozitívan fogadnák ezt a javaslatot a tagállamokban. Lehet, hogy ön meg tud engem nyugtatni ennek az ellenkezőjéről, de lehet, hogy a tagállamok nagyon szívesen előre lépnének ezen a területen, de én azt hiszem, hogy ennek inkább az ellenkezője valószínű. A stratégiáról kezdtünk most vitatkozni, és a stratégiai aspektus volt az, amelyik engem a leginkább aggasztott. És a saját hatástanulmányunkból látom, hogy bizonyára ön is ismer, nagyon köszönöm az ezzel kapcsolatos munkát, abban is ugyanez szerepel. A hatástanulmány értékelése során arra jutottunk, és idézek, annak fényében, hogy az arányosságot az intézkedések esetében igazolni kell, a bizottság teljes értékelést adhatna a kihatásról a biztonság szintjére, amennyiben az állami és magán intézmények is önkéntesen végeznének ellenőrzést a szabályozási megközelítés helyett. A problémának többnyire csak anekdotikus leírására támaszkodik ez a hatásvizsgálat. Úgy tűnik, hogy erre még önöktől nem kaptunk választ. Szeretném tudni, hogy talán én közelítem meg ezt rosszul, esetleg vannak-e megtámadhatatlan érveik a jogalkotási megközelítés mellett. Thank you, thank you very much for the, for the, for the valid comments. Köszönöm szépen ezeket az megjegyzéseket, nagyon megállják a helyüket. Én megteszek mindent azért, hogy megfelelő sorrendben válaszoljak. Talán azzal kezdem, hogy a költségek kiszámítása hogy is alakult. A források megtósága. Adatokra támaszkodtunk a Eurostattól, illetve kormánytól, magánelemzőktől gondolnunk kell arra is, hogy ez nagymértékig ez egy most feljövőben lévő szektor, tehát az adatot nagyon nehéz megszerezni. Az értékelést, a hatásvizsgálatot a múlt évben végeztük, és a legjobb adatot használtuk fel, amihez hozzáférhettünk. A lehető legjobban megindokolt, megalapozott adatokat használtuk fel. Amikor az adat nem volt, nem állt rendelkezésre, akkor e-, elméleti, kidolgozott maximális számokat kellett alkalmaznunk, és bizonyos túl-íg skálát. Ez nem szokatlan. A Coopers and Price tanulmány alapján azt elmondhatjuk, hogy amikor például egy biztonsági behatolás költségeit számítják ki, akkor mondjuk 30 ezer és 50 ezer közé helyezik. Az Egyesült Királyságban a <clears throat> számbevő szék a kiber bűncselekmény költségeit 11-25 milliárd font között határozza meg, tehát itt általában ilyen tólig határokat alkalmazunk. Az összes adat, amely a hatásvizsgálatban felelhető konzervatív adat. Tehát néha úgy jártunk el, hogy kidolgoztuk a maximális elméleti járulékos költségeket, amelyeket az új jogalkotási követelmények határoznak meg. Különös tekintettel voltunk. Tun asszony föltett egy kérdést arra, hogy hogyan kalkuláltuk ki a költséget a, kritikális, a kritikus infrastruktúra és az adminisztráció számára ezeket a intézkedéseket megvalósítók oldalán, tehát a legjobb gyakorlatot vettük alapul, amely ismert 6,6%-os a vállalat informatikai költségvetésének 6,6%-át teszi ki ez a költség a különböző szektorokban, amelyeket figyelembe vettünk, ez a költség hányad valósul meg. Ezen kívül a, a természetes emelkedést is figyelembe vettük a kiadások tekintetében, mert ahogy már mondtam korábban, az incidensek gyakoribbá válnak és bonyolultabbá, összetettebbé, ezek tehát már megmutatják, hogy mennyire konzervatív módon számoltuk ki a költségeket. Az összes maximális összeg, ami itt ebből kiszámítható, de van egy maximális, maximális elméleti összeg, tehát ez 3 milliárd euró, tehát az összes vállalat, amelyet figyelembe vettünk, valamilyen formában ki van téve ezeknek a támadásoknak, és ugyanakkor a visszavágást, viszonyesést is figyelembe vettük, és jelen pillanatban kötelező az ő számukra bizonyos adatbiztonsági szabályok betartása, de az adatokat megfelelően kell kezelni, mert az adat ellenőrzés, az adat kézbentartás is megfelelően helyén kell legyen, tehát nekünk képzelő erőnkre is hagyatkozni kell, megvédhető, tehát az az adatsor is nagyon konzervatív, ami az hatásvizsgálatban, hatástanulmányban olvasható. Ami pedig a kapcsolatot illeti az irányelv, és Gaffe úr utalt a kiber támadások elleni felépésre vonatkozó irányelve, tehát itt azt gondolom, hogy a kiber bűncselekményekkel foglalkozó irányelv az büntető jogi természetű, büntethetővé teszi a kibertámadásokat, és a kiber bűncselekmények, kibertámadások büntetőjogi meghatározásával foglalkozik az Európai Unióban. Mivel foglalkozunk mi? Mi nem a kiberbűnözéssel foglalkozunk, nem igazán a büntető jogi jellemzésével foglalkozunk egy bizonyos támadásnak, hanem azzal foglalkozunk, hogy a hálózatok biztonságát fokozzuk, növeljük egy jobb előkészület révén, tehát jobban föl legyenek készülve, tehát a megelőző intézkedések révén felkészítjük őket a jobb válaszadási képességre. Mi tehát, ha tetszik, inkább azokkal az intézkedésekkel foglalkozunk, amelyek segítségével sikerül a gazdaság, illetve a társadalom adott részében a kibertámadásokat csökkenteni, azoknak elejét venni. Itt említés történt arról is, hogy hogyan egyensúlyozzuk ki a kockázatot, a kockázatkezelés, hogy alakul. Tehát hogyan alakítunk ki ösztönzők segítségével egy kockázatkezelő környezetet? Nagyon fontos arra gondolni, hogy a kiberbiztonsági stratégia számos intézkedést tartalmaz, amelyek egymást kiegészítők. A most indítottunk egy eh, hálózatbiztonsági platformot, amely eh, magán és közféra partnerség alapján működik, tehát a két szektorból a legjobb gyakorlatot ismerők összejönnek, és ezzel ösztönzést adnak arra, hogy eh, a legjobb gyakorlat bevezethető legyen. Talán az elnök urat is szeretném biztosítani arról, hogy teljes mértékben tudatában vagyunk annak a célnak, hogy nincsenek itt előírások, szigorúan kötelező előírások, jogilag megalapozott, szigorúan kötelező előírások, amelyeket be kellene tartani, hanem tulajdonképpen el akarjuk kerülni azt, hogy itt egy kiinduló pont legyen kötelező jelleggel érvényes bárkire. Tehát fontos, hogy mindenki, aki érintett, a fenyegető kockázatot beazonosítsa és intézkedéseket tervezzen, biztonsági intézkedéseket, amelyek alapvetően a kockázat súlyosságával vannak arány. Ami pedig azt illeti, hogy az együttműködési mechanizmus keretében a tagállamok információt osztanak meg egymással, és lehet, hogy feszültség alakul ki az információ adási követelmény és az adatvédelmi követelmény között. Szeretném a figyelmet ezzel összefüggésben felhívni a javaslat 39. preambulum bekezdésére, ahol ki van az mondva, hogy az információ megosztása szükséges azért, hogy a jogi követelményeknek megfeleljen az érintett fél az irányelv által lefektetett közérdeket figyelembe kell venni, és az adatvédelmi irányelv 67-es cikkében foglaltakat is tiszteletben kell tartani. Itt a tény, tehát van még itt valami, ami inkább a stratégiához és nem az irányelvhez kötődik, tehát a fenyegetés, a veszély a nem hasonlóan gondolkodó, vagy ugyanúgy gondolkodó országokból származik. Ezt jól tudjuk, és az összes intézkedés az irányelvben alapvetően mindenféle támadásra utal, arra való tekintet nélkül, hogy milyen ez a támadás a természetét tekintve, tehát nemzeti, természeti katasztrófa, árvíz vagy valamilyen emberi hiba folytán bekövetkezett rendszerleállás, vagy pedig kibertámadás, kém támadás, kém cselekmény. Tehát itt az irányelv tulajdonképpen az összes incidensre vonatkozik, amely jelentkezik az Európai Unióban, arra való tekintet nélkül, hogy honnan származnak azok. Azután megállja a helyét még az a vélemény is, melyet az elnök úrtól hallhattunk, hogy miért van szükség a harmadik pillérre. A harmadik pillér, ami a biztonsági követelmény, melyeket alkalmazni kell a magánszektorban, illetve a közszférában, az államigazgatásban és a költségek hogy alakulnak. A harmadik pillér hiányában az összes, tehát az egész kártya vár, hogy így mondjam, össze fog omlani. És miért következik be ez? Nos, első. Szükség van arra, hogy az információt jól osszuk meg a magán és a közféra között, tehát az internet például nem a kormány kezében, hanem a magánszférában található. A magánszektor általában nagyon óckodik attól, hogy ezt a típusú információt megoszza másokkal. Itt tehát valami olyasmire utalok, amit a hatásvizsgálat során ismertünk meg. A legtöbb incidens jelentés tétel nélkül marad, nem is veszik észre, hogy bekövetkeztek ezek, és nagyon kis hányada az incidenseknek az, amely valóban közismerté válik, és akkor válik közismerté, amikor már túl késő van. Lényeges, hogy jelentéstételi követelmények legyenek két oknál fogva. Első, a jelentéstételi követelmények lehetővé teszik azt, hogy a hatóság, amely érintett, felkészüljön, ha tetszik, hitelesebb felkészülést tudjon végezni stratégia és válaszadás tekintetében jobban felkészült legyen. Második ok az, hogy ez a vállalat számára nagyon fontos kérdés, azért mert a kockázat tényezője jelenik meg az információ, amit fel ajánl, és megoszt a hatóságokkal közzététele kerül, tehát úgy gondolom, hogy a kockázatok kezelésében az érintett vállalat sokkal gondosabb lesz nem minden incidenst kell jelenteni, hanem a legsúlyosabbakat csupán, amelyek eh, lejáratják az érintett vállalat vagy társaság által nyújtott szolgáltatásokat. Hogy példát mondjak, a távközlési szektorban ugyanilyen követelmények, pontosan ugyanilyen követelmények léteznek. Számos jelen, olyan E incidens, amelyről jelentést hallhattunk az egész Európai Unióban, összesen 61-re, tehát 61 notifikáció érkezett. Persze, amikor az egész e, folyamat már e, megolajozottabbá válik, akkor több incidensről történik jelentéstétel vagy notifikáció, de természetesen nem az összes incidens kell jelenteni. Még azt is, tehát mindezt megtalálják a hatástanulmányban. Az ajánlások alapján és a, az Enisza beszései alapján csak 10-20 százaléka az összes notifikációnak olyan, amelyet egy nyomozás, feltárás kell kövessen. Ez tehát a nagyságrend, amiről szó van, számadatokat is biztosítottunk, adtunk, hogy értékelni lehessen ennek a jelentőségét a hatás tanulmány összefüggésében. Végezetül pedig a helyzet amivel itt szemben találjuk magunkat Európában a kockázatkezelés tekintetében, nem túlságosan jelent biztosítékot számunkra, tehát nem igazán felemelő az, amit erről hallunk. 31 százaléka a válaszadóknak egyáltalában nem rendelkezik kockázatkezelő eljárással, 54 százaléka a válaszadóknak. Ezek olyan társaságok, amelyek nagyon jól ismerik ezeket a helyzeteket, mert ők a biztonsági területen dolgoznak, tehát még csak nem is rendelkeznek költségvetéssel a biztonság meg a alapozása <clears throat> területén. Tehát úgy gondolom, hogy a hatásvizsgálat elég sok anyagot tartalmaz, sok muníciót, hogy biztosak lehessünk abban, hogy jó úton járunk. Az utolsó dolog, amit szeretnék még megemlíteni a Europol és Eurojust részvétele az együttműködési hálózatban. A hálózat, az együttműködés hálózata arra a munkára épül, amelyet mostanáig végeztek az európai tagállamok fórumán a hálózat biztonság érdekében. Tehát ez azt jelenti, hogy a nemzeti hatóságokat tartalmazza majd a bizottság, és az ENISA is ide tartozik, és valami, ami nagyon fontos az irányelvben, a, az, hogyha ezek a hatóságok, nemzeti hatóságok tudomást szereznek egy incidensről, ami bűncselekmény jellegű, akkor a Europolt kell tájékoztassák. Tehát közvetlenül egy olyan mechanizmus szerepel itt, amely egy jobb együttműködést eredményez a <clears throat> hatóságok, tehát a releváns hatóságok, a, illetve a rendvédelmi szervek között és a civil válaszadó szervek között. Köszönöm. Well, thank you very much. The, uh, well... Köszönöm szépen. Rendkívül hasznos volt ez a részletes vita, biztos vagyok benne, hogy ezt majd követik továbbiak is. Nem tudom, van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Tessék, Tunasszony, röviden szeretne még hozzászólni, mert van még időnk. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszokat. Pontonként részletesen válaszolt, köszönet érte. Csak egy dologban nem vagyok biztos, nevezetesen, hogy értette a kérdést, amit Schwab úr megfogalmazott Nevezetesen a harmadik országokkal folytatott dialógus kérdésében, amikor a bizottság azt mondja, hogy a hasonló gondolkodású EU értékeket képviselő partnerekre kell koncentrálni. Nos, mi van azokkal, akik nem ilyenek? Mi a helyzet azzal a dialógussal? Mert az volt az érzésem, hogy itt egy kis félreértés volt. Elnézést, ezt nem egészen értettem talán, de elnök úr, azt javasolnám, hogy akkor Eli Kirma a külszolgált képviseletében válaszoljon, hogyha egyetért. Elnök, köszönöm, jó ötlet. Hiszen most van nálunk először valaki a külszolgálat képviseletében, történelmi pillanatokat élünk, parancsoljon. Köszönöm a szót. Csak el szeretném magyarázni, hogy mi húzódik a nemzetközi jelleg mögött a stratégiában. A kibertérség új terület a diplomaták számára is. És új azok számára is, akik a legkritikusabb eszközök védelmével foglalkoznak, és a nemzetbiztonsággal. És az európai országokat főleg olyan országokból érkező fenyegetések érik, amelyek nem úgy gondolkodnak, mint mi. Nos, az a tény, hogy velük már dialógust kezdtünk, végül is visszautal arra, hogy főleg azon országokra gondoltunk, akik még nem tisztázták egyértelműen, hogy a kiber kérdéssel mi a helyzet náluk inkább központi ellenőrzés, vagy a mi álláspontunk az övék, hogy az internetet interoperabilisnek, nyitottnak próbáljuk meg megtartani. Nyilván tudják önök is, hogy a diplomácia világában most óriási a vita erről, és ahhoz, hogy a nemzetközi kérdésekről jelentős mértékben vitát vonatkozhassunk arra a megfelelő következtetésre kell jutnunk, hogy vajon melyek azok a partnerek, akikkel egyáltalán vitat folytathatunk. Kínával kezdtük például, a együtt gondolkodók közül, és a szabályok megállapítása a kibertérségről valahol el kell, hogy kezdődjön. Először a biztonsági és együttműködési szervezetek keretén belül kezdtük bizalomkiepítés céljából, aztán ott van az ASEAN, az Ázsiai Biztonsági Fórum, ahol szintén bizalomépítő intézkedésekkel kezdtük. Szeretnénk, hogyha a normák és a közrend nem csak a büntető jog területén, hanem a nemzetközi téren is érvényesülne, és ez lefedné a kibértéséget. Mert vannak olyan or- országok, amelyek úgy gondolják, hogy a béke és a háború szabályai a kibértésére nem vonatkoznak. E, mi viszont azt szeretnénk, hogyha itt is lennének bizonyos szabályok, és ez az oka ennek az egésznek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Csak egy dolgot szeretnék kiegészítésképpen elmondani ön válaszolt a kérdésemre, az adat megsértési ö, értesítésre utalt, Ismerem ezt a kérdést, mert foglalkoztam az egyik kezdeményezéssel, úgyhogy csak meg szeretném jegyezni azt, hogy a parlament erőteljesen ellenzett egy dolgot, nevezetesen, hogy a biztonsági jogsértések vonatkozásában mi legyen, amikor az eredeti javaslat jött a bizottságtól, akkor a feltételek meghatározása akkoriban vizsgálat keretén belül történt, Ez rendkívül összetett folyamat volt, óriási nehézségekbe ütközött ebben a témában a tárgyalás a tanácssal, legalább 5-3 oldalú tárgyalást éltem túl, ahol főleg ez volt a téma. A tény viszont továbbra is az, hogy ilyen esetekben, hogyha az alapirányt elfogadjuk, akkor azt javasolnám hogy az jelentés készítőnek mindenképpen, hogy az alapaktusban írjuk le a feltételeket. Mert szerintem ez sokkal kielgítőbb megközelítés lenne, és biztos vagyok benne, hogy a tanács is teljes körülön egyetértene velünk ebben. Köszönöm. That was more a comment than yes, a question. The, the, uh... Ez inkább megjegyzés volt, nem kérdés. Valóban a jogi szolgálatunk ragaszkodott ahhoz, hogy ilyen jellegű aktus, jogi aktus legyen a javaslatban, mi pedig teljesen nyitottan állunk. Ahhoz, hogy vitassuk meg, milyen jellegű jogi aktus legyen. Elnézést! Tényleg ez az utolsó, gondolat ebben a témában. Ez nem fogja meglepni önöket. Nevezetesen, hogy a hálózat szolgáltatók vannak az új 14-es cikk mögött a javaslatban, mert úgy gondolják, hogy nagyon sok szolgáltató szabadon mászkál, a hálózaton belül, és úgy gondolják, hogy nem egyenlő esélyekkel versenyeznek. Úgyhogy panaszkodnak, mondván, hogy a 13A biztonsági feltételeknek kell megfelelniük eh, a cikkek közül, mások pedig, ne, pedig nem úgyhogy üdvözölték a javaslatot, különösen a biztonsági és esetjelentési feltételekkel, A kulcsfontosságú internetes cégek. Elnök, köszönöm Giuseppe Montinak, hogy eljött és válaszolt a kérdésekre. Azt hiszem, rendkívül jó módja volt annak, hogy elkezdjük a munkát ebben a témában, Köszönöm képviselőtársamnak, hogy bár nem tudott eljönni, kérdéseket intézett hozzá. Úgyhogy ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot, illetve a mai munkát is. Következő ülésünk május 7-én kedden lesz, délelőtt 9-12.30-ig. Ez egy félnapos ülés lesz azután pedig talán május 27-én lesz teljes egész napos ülésünk. Úgyhogy várjuk Önöket az interneten. Köszönöm még egyszer. Nagyon kellemes pihenést kívánok a délután, ezen napos délután fennmaradó részére. A Luxemburg téren, biztos vagyok benne, hogy sokan megyünk most oda, hogy folytassuk a beszélgetést. Ugyanis az élet soha nem áll meg, ha az ember a belső piaci szakbizottságban tevékenykedik. Köszönöm.